Az elnök. La seduta è ripresa. Az ülést újra megnyitom, folytatjuk a munkánkat. Először is lenne egy közleményem, kedves kollégák. Az állami tanács 2011. június 6-ai döntése értelmében az Európai Parlamentbe az Il Popolo della Libertà listán eh, dél-olaszországi választási körzetben Giuseppe Gargánét eh, választották meg, Giovanni Colinot eh, helyettesíte, akinek ugyanezen a listán van, volt a helye, de ezzel az ő észak-olaszországi választási kör, körzetben szerzett helye megszűnik, és ez a döntés 2011. június 6-ával lép életbe. Sok szeretettel köszöntjük az új kollégát. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadtuk, van-e megjegyzés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, illetve kiosztottuk, van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban, ha nincs megjegyzés, akkor tekintjük elfogadottnak. A következő napi rendi pont, a tanács és a bizottság nyilatkozata i a felülvizsgált magyar alkotmány témájában. E, először meg fogom adni a szót elsőként Győri Enikőnek, tessék önni a szót. President. Elnök asszony. Biztos asszony, tisztelt képviselők. A szerződés semmilyen jogot nem ró a tanácsra egy-egy tagállam belső alkotmány